Szó, So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns fort. Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Először is a DG Trade egy látogatói csoportját üdvözlöm. 20 tréniről van szó, jó informáltak. Üdvözlöm Önöket a bizottságban. Hát a szavazás, ez nem tudom, hogy olyan nagy élmény lesz -e, de biztos érdekes. Egyszer látni. Az, az európai mikrofinanszírozási eszköz haladással kapcsolatos. Szent Schulz az előadó. Az egyes módosítót kérem, támogatja ellen szavazott elfogadva, kettes, mellette, ellene, elfogadva, A kompromisszumos, mellette, ellene, elfogadva, B kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, BA kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva BB mellette ellene tartózkodás elfogadva 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 13-as mellette ellene úgy látom, hogy ezt ellenőriznünk kell. 13-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Akkor újra nekifutunk. 13-as pontról szavazunk. Nem működik a szavazó. Mindenki szavazott? Nem működik ez a gép. Kérem, akkor keressen másik helyet. Talán onnan működik. Ágnes, egy másik helyet kellene keresni, kérem. Működnek most ezek a szavazógépek? 13-as, tehát mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elutasítva. 17-es mellette ellene elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodása elfogadva, kont F mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene, ezt ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadták. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös ellene elfogadva. Ugye 26-os mellette, 26-os ellene tartózkodás elfogadva. Kont A mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kont B mellette ellene tartózkodás elfogadva. E, Kont E mellette, ellene. Kérem ezt ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Így kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kont 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Kont 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene elutasítva, 33-as első része mellette ellene elfogadva, második rész mellette ellene elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kont 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kont 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elutasítva. C kompromisszumos mellette ellene tartózkodás. Elfogadva CA kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kont 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene elutasítva. 44-es mellette ellene elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kont 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kont 13-as mellette ellene tartózkodása elfogad. Kont 20-as mellette ellene. Szerintem ez volt a többség, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva, így kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 53-as mellette ellene elfogadva akkor ellenőrizzük hogyha kérik. 53-as. Mindenki szavazott? Igen. Elutasítva. Egy szavazattal elnézést kérek, hogy ezt nem vettem észre. D kompromisszus mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 57-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 58-as mellette ellene tartózkodás kérem ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elfogadva. 59-es mellette ellene elutasítva 60-as mellette ellene elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kont 21-es mellette ellene elfogadva. 62-es módosító mellette ellene elfogadva. Ellenőrizzük. A 62-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 67-es mellette ellene. Nem vagyok biztos az eredményt, illetően a 67-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elfogadva. 68-as mellette ellene. Szerintem elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük a 68-ast. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Kont 18-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene elutasítva. 72-es mellette ellene elutasítva. 73-as mellette ellene elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette ellene ellenőrizzük. 79-esről van szó. Mindenki szavazott, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 82-es mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük le akkor a 82-est. Mindenki szavazott? Elutasítva. 83-as mellette, ellene, ellenőrizzük le ezt is, kérem, 83-as. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kont 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kont 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 86 mellette, ellene. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük le? Jó. 86-os. Mindenki szavazott? Az EPP-nek egyre több szavazata van. Kérem, hogy vonják le. Elutasítva. Kont hetes jön, ugye? Kont hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 87-es mellette, Ja nem, azt visszavonták. 88-as jön. 88 mellette. Ellene. Hmm. Nézzük meg ezt is elektronikusan. 88-as. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk kérem, hogy értsenek meg. Egy kicsit nehéz áttekinteni a, szó, a termet, a, ahhoz képest, ahhoz szoktunk ülni, egy kicsit bizonytalankodom néha, és mindenki szóljon, ha valami kétség van. 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kont 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kont 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 91 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 94 mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítva, 95 mellette. Nem, az kiesik, elnézést. 96-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 97. Ezt is visszavonták. H kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Akkor jön a 99-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, kont 25-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kont 26, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor most a módosított jelentéstervezetről szavazunk, név szerinti szavazással. Igaz? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 49-2 arányban egy tartózkodással megszavaztuk a jelentést, gratulálok a jelentéstevőnek. Feltételezem, hogy senkinek nincs ellenére az, hogy a szavazás eredményét a jelentéshez csatoljuk. Jó, akkor mehetünk tovább a következő szavazáshoz. A digitális egységes piaci intézkedés csomagról jut a Steinruck a jelentéstevő, Steinbrück, Steinruck. Ez nem volt klasszikus Freudi elszólás. legalább nem szoktam káromkodni. Oké. Okay. Kezdjük a szavazást. F kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. Akkor jön a 21-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette. Ellene nem mellette, G kompromisszum. Tehát először a kompromisszumról szavazunk, és aztán fikáság magyarázza nekem az eljárást, tehát hogy a, az, a módosító, a kiegészítés, a szóbeli módosító, és először az arról kell szavaznunk, viszont Káza úr pedig ellene szól, Káza kolléga nem. Először meg kell nézni, hogy jóvá hagyjuk-e a szóbeli módosítót, és hogyha a szóbeli módosítót jóvá tudjuk hagyni, akkor szavazhatunk a kompromisszumos módosítól. Tehát először a szóbeli módosítóról, és utána a kompromisszumról a módosítóval együtt. Így kell szavaznunk. Also gut, Jó. Tehát akkor ez, ez ellen, a szóbeli ellen van-e ellenvetés? Azt kérdezném meg. Van, úgy tűnik akkor a szóbeli módosító okafogyottá válik, és a kompromisszumról kell szavaznunk. Gészt kompromisszum mellette. Most. G. Ellene. Elfogadva. Huszonnégyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette, ellene tartoz, el, ellenőrizzük le 26-ost, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ú. kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellene, ezt le kéne ellenőriznünk, 33-as módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ó, isten. Hol vagyunk most? I kompromisszumnál. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 50-es? Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, J A kompromisszum mellette, név szerinti szavazást kérnek a JA-ról? A szocialisták nagyon sietnek ma. Már a 11-esre próbálnak tekinteni. Jó. Akkor elektronikus szavazást tartunk, tehát a JA kompromisszumról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor most hol is vagyunk? Kom- ó, kompromisszum. Mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. K kompromisszum, Jézusom. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, B mellette, ellene tartózkodás elfogadva, akkor a következő a 88-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, M mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 95 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, N mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 101-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 104 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 105 mellett, első rész, 105 első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tart, elutasítottuk. Száztízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 112 mellette, ellene, elutasítva. es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hol vagyunk? Valamit tisztázni kell először. Itt van egy hiba. A T-hez még a 124-es úgy tartozik, hogy az feleslegessé válik. Úgyhogy az ne okafogyottá válik, 125 mellette, ellene, vegyék fel a telefont, még egyszer 125 mellette, ellene, elutasítva. Most jön a T kompromisszum a 124-essel, mellett elfogadtuk. V kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. negyvennégy mellette, ellene tartózkodás elfogadva. X kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 147, három részben, első rész mellette, ellene, tart, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, ezt elektronikusan ellenőrizzük le, tehát 147-esnek a második részét. Mindenki szavazott? Elutasítva. Harmadik rész. Tehát 147 harmadik rész mellette? Ellenem. Ezt is ellenőrizzük le. 147-es harmadik rész. Már szerintem elutasítottuk. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 148 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 149 mellette. Nem, a 148-as leellenőrizzük először, 148. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Eléggé világos volt. 149 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Y kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Z kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 156 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, W kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, es nem, nem, Thank Okay, 161 dafür. 161 mellette, ellene. Ezt le kell ellenőriznünk, 161-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 162. Mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. AB kompromisszum, itt is van egy szóbeli módosító, van a szóbeli módosító ellen ellenvetés? Nincsen. Akkor a módosítóval együtt szavazunk erről a kompromisszumról, jó? AB kompromisszum a szóbeli módosítóval, ellene elfogadva. 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 165 mellette. Ó, ez ugyanaz jó. Akkor a, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, AC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 174-es mellette, ellene, ellenőrizzük le, 174-es módosító. Mindenki szavazott? Elutasítva. 176. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 178 és 179 mellette ellene tartózkodás elutasítva, AD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutta, elfogadva elnézést, 180 mellette ellene ezt ellenőrizzük le. 180-as. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 187-es jön mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. D mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 192 részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 191 mellette, ellene, elutasítottuk. 194 mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor a zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 48-4 arányban nulla tartózkodással megszavaztuk a jelentést. Gratulálok Steinruck kolléganőnek. Erhebt sich Widerspruch, dass wir das Ergebnis der Abstimmung anfügen? Akkor nincs az ellens ellenvetés, hogy a jelentéshez csatoljuk a szavazás eredményét. Tehát akkor most nem eh, szükséges mondanom, hogy Kellersman kolléga most 23 eh, év után az utolsó szavazását ejtette meg itt a szakbizottságban, de azért mégiscsak mondom, köszönöm szépen, eh, és minden jót kívánok neki a szakbizottság nevében. Köszönöm.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 Röviden Heinz Pecker kollega fogja ezt bemutatni. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Kérem, egy kicsit mindenki nyugodjon le. Laura, csönd legyen. Heinz, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, röviden jelentek, hogy jelenleg mi a helyzet. Ma még a következő három oldalú tárgyalási körünk lesz, és még holnap is lesz egy, és jelen pillanatban az árnyék előadókkal egyetértésben, illetve a titkársággal és a többiekkel, mint például a jogi szolgálatosokkal együttesen azt mondhatom, hogy eddig nagyon konstruktívan haladtunk előre, a célkitűzések nagy részét rögzíteni tudtuk a tanácssal és a bizottsággal egyetértéssel, de nem szeretném még nem szeretném még különösen előre szaladni, nyugtával dicsérném a napot, ugyanis vannak még nyitott kérdések, például a szociális partnerek bevonásának a kérdése, a határokon átnyúló partneri együttműködés jelentősége, és még más kérdések is, amelyek nagyon fontosak a számukra. Eddig a, sikeresek voltunk, de mint említettem, még folytatnunk kell nyugodtan tovább a munkát, anélkül, hogy stresszelnénk magunkat, addig is, amíg a legutolsó delegált jogi aktusok kérdést is tisztáznunk kell. Tudjuk azt, hogy ez egy nagyon vitás kérdés, és itt különösen az árnyék előadóknak tartozom köszönettel, ez egy rendkívül konstruktív munka légkör, gyakorlatilag sikerült az egyetértést megteremtenünk, a közös nevezőt megterintenünk, ezért remélem, hogy a továbbiakban is sikeresek leszünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A shadow részéről van-e hozzászólás, megjegyzés? Úgy tűnik, hogy nincsen, úgyhogy ez a nyugtalanság kicsit csalóka volt, de igen, van hozzáfűzni való, tessék. Nagyon röviden. Szeretném én is elmondani, hogy ez egy nagyon konstruktív folyamat volt, nagyon sok konszenzus sikerült elérni, és ahogy az események haladnak, úgy tűnik a számunkra, hogy pártokon átnyúlóan sikerült megegyeznünk abban, hogy mi legyen ebben a jogi aktusban. Amit szerettünk volna benne látni, az még mindig benne van. Szerintem a parlament szempontjából nagyon jól haladnak a dolgok, ezt szeretem volna még én is elmondani. És Rebecca annyira jól beszél angolul, Becker úr annyira jól beszél angolul, mint németül. Hát ezek nagyon nagy bókok voltak, és irónia nélkül mondom, komolyan mondom ezt. Az árnyék előadónak, árnyék előadóknak Heinz Becker vezetésével további sok sikert kívánok, és meg is érkeztünk a 11-es pontra. Pénzki kollega úr arra kért, hogy a 11-es napirendi pontot tegyük a végére, azért, hogy ő is megérkezzen még addig, vagyis ezt a kérés követtük, így fogunk eljárni. 13-as pont a szociális csúcs háromoldalú jelentése. Agnes Jongerius fog beszámolni erről a szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a második szociális csúcs volt, a szociális csúcs, amelyre az Európai Parlament megfigyelőt tudott küldeni, vagyis én megfigyelőként vettem ezen részt, a szociális csúcs találkozón. Nagyon sok téma volt az asztalon, ezek nagyjából elmondható, hogy ugyanazok a témák voltak, mint amelyekkel ma reggel is foglalkoztunk. Marianne Teis beszélt ezekről. Noha még az is felmerült, hogy hogyan strukturáljuk újra a szociális párbeszédet és a refitet és a jobb szabályozás kérdéseit is érintettük, az, és az struktúrálás kapcsán ezekről is beszéltünk volt nagyon komoly vita arról a kérdésről, hogy a szociális partnerek miben tudnának hozzájárulni az, azoknak az embereknek a jó fogadtatásához, akik menedéket kérnek az európai kontinensre, és azt hiszem, hogy eléggé különleges alkalom volt az, hogy mind a két oldal, a szociális párbeszéd mindkét fele a munkadók és a munkavállalók is aktívan keresték a megoldást, hogy ezeket az embereket hogyan lehetne a munkaerőpiacra integrálni. Természetesen voltak nagyon komoly véleménykülönbségek a tekintetben, hogy mit, mi legyen a, a munkaerő mobilitási csomag tartalma, de ez csak egy szakszervezeti kommentár volt. Itt voltak tehát a munkadók és a munkavállalók között véleménykülönbségek. De egy dolgot szeretnék külön kiemelni. Jean-Claude Juncker is ott volt, jelen volt, és Donald Tusk is, illetve két biztos, a legköszönő és a jövendőbeli elnökség is ott volt, képviseltette magát, és ők azt mondták, hogy magának a szociális csúcs találkozónak a napján ez a háromoldalú egyeztetés logisztikailag horrorisztikus volt, és hogyha valódi érdemi ö, eredményeket akarunk elérni ezekben a témákban, amelyek ott, ott voltak a csúcs találkozó asztalán, akkor nem kellene két órával előtte megszervezni ezt a Social Summitot, vagyis a jövőben arra törekszenek, hogy különböző, különböző legyen a szervezés ehhez képest, legyen tehát ez a, ez a háromoldalú csúcs külön, és az a szociális csúcs találkozó megint csak külön. Köszönöm szépen, Ágnes, mondja az elnök, van ehhez hozzászólás, kérdés. Úgy tűnik, hogy nincsen. Még egyszer köszönöm. Akkor most elérkeztünk a 13-as napi rendi ponthoz. A 2078-as EK tanácsi irányelv gyakorlati alkalmazása, ami egy általános foglalkoztatási és munkaerőpiaci azonos elvállalás mód stratégiáról szól. Már úton van az előadó, kolléganő, most hallottam. Úgyhogy tulajdonképpen egy lélegzetvételnyi szünetet beiktathatunk, 5 perc szünet. Nagyon jól állunk időileg, úgyhogy semmi probléma az 5 perc szünettel. Jutta Steinbrück, wie man das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 So, dann setzen wir die Sitzung fort. Folytatjuk az ülést a 14-es ponttal az ifjúsági munkanélküliség elleni harc. Unfunk. 13. Korrekt. 13-as következik, ezt már bejelentettem. A 13-asat már beharangoztam, még nem volt itt az előadó, azt mondta, most már megérkezett Renáte Weber megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez az első eszmecserénk a munkadokumentum tervezetről, amely a jelentés alapját fogja képezni, a jövőbeli jelentés alapját. 2000-ben, amikor ez az irányelv a fajok közötti egyenlőség irányelvvel együtt elfogadásra került, úgy éreztem, hogy ez egy óriási áttörést jelentett, és ezt a politikusok is megerősítették, de a civil társadalom képviselői ugyanezt gondolták. 15 év elteltével még mindig nagyon érdekes megvizsgálni, hogy hol is tartunk a tekintetben. ez a jelentés szeretné értékelni a 78 per 2000-es tanácsi irányelv gyakorlati alkalmazását, ami a foglalkoztatási irányelv, és egy ajánlás csomagot is szeretne összeállítani. Amit említettem, ez az első munkadokumentum tervezettünk, ez még az első köre a szövegezésnek és ez a struktúra, ez a felépítés a dokumentumban arra alapozódott, hogy milyen fejlemények történtek 2000 óta. Tehát így próbáltuk struktúrálni a szöveget. Az irányelvet elméletileg három évvel az elfogadása után kellett a gyakorlatban átültetni a tagállamokban, de azt hiszem, hogy egyértelmű az, hogy nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között a tekintetben, hogy ez a gyakorlati alkalmazási folyamat hogyan történt meg. Egy nemrégiben történt euróbarométer kutatásunk van a diszkrimináció általános benyomásairól a lakosság körében, a percepcióról, tehát nem feltétlenül a valós tényekről. És ez egy nagyon érdekes anyag, az emberek egyre inkább tudatában vannak a diszkriminációnak a saját életükben, de attól tartok, hogy maga a diszkrimináció is növekedett legalábbis néhány területen, amelyekkel az irányelv foglalkozik, csak négy okot, négy, négy diszkriminációs okot fed le az irányelv, a hitet, az, a vallásos meggyőződést, a, a, az életkort, a, és az etnikai hovatartozást, és nagyon egyértelmű válaszokat kapott az, a Eurobarométer felmérés, hogy a vallási meggyőződés és a hit tekintetében egyértelmű a diszkrimináció. Ez derült ki a különböző tagállamokban egyértelmű a diszkrimináció a vallás tekintetében. A, ez a jelentés a munkadokumentumban a következőképpen struktúrálódna. Először azzal foglalkoznánk, hogy mit jelent az, hogy a tudatosság hiánya és az áldozatok támogatása. A tudatosság hiánya, mint olyan, azt jelenti, hogy még mindig nagyon sok munkánk van a tudatosítás területén, mit jelent az, hogy diszkrimináció, miben áll a diszkrimináció, és az, az egyes diszkriminált embereknek milyen jogaik vannak, hogyan, mit jelent az, hogy egyenlő elbánásmód nagyon sok igen költséges kampányt nem igazán vizsgálnánk meg, mivel ezeknek gyakran nagyon csekély volt a pozitív kihatása, inkább olyan kampányokra gondolunk, amelyek érdemi előrehaladást eredményeznek. Ezen kívül nagyon fontos, hogy támogassuk az áldozatokat is, hogy ha az a célunk, hogy ők megértsék, hogy mi a teendő, mit tehetnek annak érdekében, hogy túltegyék magukat az áldozati helyzeten. Aztán nagyon kevés a, az adat, mivel az irányelv nem kéri föl, nem követeli meg a tagállamoktól azt, hogy minőségi adatokat gyűjtsenek, vagyis ez egy nagy hiányosság, nincsenek megfelelő minőségi adataink, és emiatt nem is tudjuk kezelni sokszor ezeket a helyzeteket. A jelentés alacsony ö, színvonala kevés esetet jelentenek, ez a hármas fejezet. Ennek számos oka lehet, attól a ténytől eltekintve, hogy nem mindenki ö, tudatosítja magában, hogy áldozat vagy diszkrimináció áldozata lenne, ezen kívül van egy általános kulturális elképzelés is emögött, mi szerint úgy se fog történni semmi, hogyha feljelentést teszek a rendőrségen, túlságosan bürokratikusak ezek, az, e- ezek a procedúrák, minden egyes ügy túlságosan hosszadalmas, és a pénzügyi eszközök sincsenek meg erre gyakran. Ebben a fejezetben tehát ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Aztán van még további két fejezet, amelyek szorosan összefüggnek egymással. Az egyik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kérdése, mivel sok ilyen esetet bíróság elé kell, kellene vinni, de az egyik fontos téma, amit itt meg szeretnénk nézni, az az, hogy a nem kormányzati szervezetek, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak, hogyan segíthetnek. Mivel legalábbis néhány tagállamban azt látjuk, hogy ahol egy bizonyos NGO segíti az áldozatot, nagyon pozitívak az eredmények. és az áldozatok szempontjából is sokkal könnyebb a kommunikáció, sokkal könnyebben beszélnek a nem kormányzati szervezetek embereivel, mint az igazságszolgáltatással. Az ötödik fejezet pedig a szankciók és a kártérítések kérdése. Egyértelmű az, hogy a tagállamokban vannak szakosodott közintézmények ezen a területen, vannak közhatóságok, amelyek ezzel foglalkoznak, autonóm kormányszervek is vannak erre, de ahhoz, hogy ők hozzájuk eljussanak az emberek, ehhez is szükség lenne az áldozatoknak, szükségük lenne az NGO-k támogatására sok esetben. Még egy téma, amit szerintem nagyon fontos, az az, hogy jelenleg mi a helyzet a tolmácsolással, a bíróságokon a tolmácsolási szolgáltatásokkal, hiszen több évig tartott ö, időnként, hogy egy eset a bíróság elé kerül, és ide tartozik az Európai Bíróság is, és, és És nagyon fontos az, hogy hogyan értelmezzük a különböző ügyeket. Ez egy másik nagyon fontos kérdés. Vagyis fontos az, hogy az Európai Bíróság értelmezését megvizsgáljuk bizonyos esetekben, illetve a tagállami bíróságok értelmezése is releváns. Ez is bekerül majd a jelentésünkben, a munkadokumentumban. Összességében dióhéjban szerintem így kellene kinézni ennek a jelentésnek. Nagy érdeklődéssel várom az önök kommentárjait. A jövő következő hetek során több találkozóm is lesz különböző intézmények és nem kormányzati szervek képviselőivel, olyanokkal, akik a diszkrimináció elleni harcban vesznek részt, illetve ezeken a területeken tevékenykednek, úgyhogy nagy érdeklődéssel várom a kollégáim véleményét a e tekintetben, és nagy érdeklődéssel várom az ő mondani valójukat. Köszönöm szépen! Akkor most az árnyék előadók következnek sorban. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok ehhez a kezdeményezéshez. Igaz az, hogy ez a két irányelv már mind a kettő 15 éves, vagyis semmi újdonságot nem jelentenek, de mégiscsak egy nagy áttörés volt jogalkotási szempontból több tagállamban. És mind a két irányelvet egy közös dokumentumban alkalmazták, amit már módosítottak is, vagyis van tapasztalat, illetve nagyon sok a dokumentáció is ezzel kapcsolatban, hiszen van egy jelentésbeli kötelezettség is időnként, szabályos időközönként jelenteniük kell a tagállamoknak erről, és ettől e, függetlenül a bizottság és az esélyegyenlőséggel és az ilyen elbánásmóddal foglalkozó testületek és nem kormányzati szervek is jelentenek, vagyis nagyon sok elemet betehetünk még a jelentésbe ezekből. Ez a munkadokumentum nagyon ígéretes szerintem. Nem csak leírja ezeket az irányelveket, hanem az Euróbarométerre is utal, és a jelenlegi helyzetet is leírja. Igaz az, hogy a xenofóbia és a homofóbia erősödik, ennek tanúi vagyunk, és ezek az elképzelések az egyenlő elbánásmód ellenében hatnak. Nagyon megtetszett a munkadokumentumban az első javaslat, miszerint a már meglévő elképzeléseket fel kell váltani, ki kell egészíteni például a legjobb gyakorlatok cseréjével, és az a hatóságokkal is konzultálni kell, és a jogi hézagokat is fel kell deríteni, nagyon fontos, hogy a helyi szereplőket támogassuk, és az előre lépésekkel foglalkozó, az előremutató programokban nagyon sok képzés tréninget is folytattunk az egyes tagállamokban a, ezen a területen tevékenykedő tisztviselők körében és gyakorlati szakemberek körében. Nagyon fontos tehát, hogy a hatóságokban tudatosítsuk ezeket a információkat. Természetesen sosem elég az oktatásból, tudatosítani kell folyamatosan, és követni is kell ezeknek a tréningeknek az utóéletét, de véleményem szerint a szabályoknak egyértelműen összönözni kell ezeket az oktatási intézkedéseket, és az irányelv kitételeit mindenkinek ismerni kell, az irányelvek rendelkezéseit. Nagyon örülök, hogy számos intézménnyel konzultálnak, de ezeknek az intézményeknek nem találtam meg a listáját, illetve a munkaadók részéről nem találtam ilyen intézményt a listán. Nagyon erős az a perspektíva, ami a potenciális áldozatok, diszkriminációs áldozatok perspektívája, de a másik oldal hiányzik, a munkaadók perspektívája hiányzik ebből a jelentésből. És a konzultáló oldalról a munkaadókat hiányolom. Kérem őket is vegye be a konzultációjában. Ami pedig a tartalmi kérdést illeti, ez a struktúra, amit ön javasolt, nagyon technikai jellegű, nagyon jogi, jogtechnikai jellegű struktúra. Szerintem ki, ki lehetne ezt egészíteni a, olyan jogi aspektusokkal, amelyeket valóban meg kell beszélnünk. Szerintem alapvetően fontos a monitoring és az adatgyűjtés, mivel igaz az, hogy bizonyos tagállamokban van adatgyűjtés, máshol nincs, a diszkrimináció kapcsán, de ami az elemzést illeti, alapvető fontosságú az, hogy összehasonlíthatóak legyenek ezek a statisztikák, ezért az adatgyűjtési kezdeményezések nagyon fontosak, és ettől eltekintve az a 15 éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy a, a cross-diszkrimináció, a kereszt-diszkrimináció, vagy a az egyéb új fogalmakat meg lehetne említeni még a rendeletben, és ezek, ezekben a rendelkezésekben, és a jogi aktusokban ezeket ki kell domborítani. A korábbi jelentésekben még megtaláljuk a növek, növekedő hatékonyság kérdését is fontos, hogy az illetékes hatóságok munkáját hatékonyabbá tegyük, ezt is figyelembe kell venni és hívjuk fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy a romák csoportja önálló csoportként jelenik meg a legtöbb jelentésben, ahol külön programra van szükség, antidiskriminációs programra. Azt hiszem, hogy ezek az előzetes megjegyzéseim. Köszönöm. Vielen Köszönöm szépen. Blinkevics Jutya asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen az előadónak a, ezt a dokumentumtervezetet. Azt gondolom, hogy együtt kell működnünk, kooperálnunk kell, ezzel tudjuk értékelni az irányelv átültetését a gyakorlatba, és ajánlásokat fogalmazhatunk meg, támogatnunk kell, figyelnünk kell azokra a területekre, amelyek megérdemlik a figyelmet. Az Európai Bizottság jelentései és más jelentések is azt mutatják, hogy van némi haladás, de azt látni kell, hogy a tagállamok a végrehajtás során kihívásokkal szembesülnek. Ezért aztán itt az Európai Parlamentben el kell készítenünk a saját véle, véleményünket, erre vonatkozó jelentésünket, és Renáte elkészítette a jelentés struktúráját, azt gondolom, hogy ez a struktúra működőképes, és később töltjük, majd egészítjük majd ki a hiányzó részeket. Azt gondolom, hogy arra kellene fókuszálnunk, hogy a tagállamok a megfelelő tényleges információkat továbbítják, amelyekre szükségünk van a jelentés elkészítéséhez nem egészen világos egyelőre, hogy a tényleges helyzetet tükrözik-e az adatok a tagállamokból. Úgy gondolom, hogy félreértések vannak, félreértelmezések vannak a diszkrimináció megítélésében. Azt gondolom, hogy arra is figyelnünk kell, és tetszik, hogy hogyan tudjuk támogatni a diszkrimináció áldozatait. Úgy vélem, hogy mm, jobban oda kell figyelnünk erre az aspektusra, és adott esetben konkrét ajánlásokat kell megfogalmaznunk. Egy másik javaslat pedig az, amire jobban kell figyelnünk, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg a tagállamok intézmények számára az információ áramlása, jó gyakorlatok ismertetése talán fontosabb lenne. Azon tagállamok információt kéne felhasználni, amelyek végrehajtása már magasabb szinten van és így tudnánk ezt kiterjeszteni mind a 28 tagállamra. Remélem sikeresek leszünk egy jó jelentés megszövegezésében. Köszönöm szépen. Helga Stevens a következő. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Külön figyelni szeretnék Weber kolléganő magyarázataira. Azt gondolom, hogy meg tudom érteni Weber asszony felvetését, hogy kiegyensúlyozott jelentést kíván készíteni. Egyetértek az, azzal is, hogy az alapjogi ügynökség megközelítését veszi át, illetőleg velük kíván egyeztetni és azt gondolom, hogy a fogyatékossággal élő fórummal is beszélni kellene, ez egy ernyő szervezete az, az ilyen emberekkel foglalkozó szervezeteknek. Árnyék előadó is vagyok a Libe nevében, együttműködünk a büróval is, az alapjogi büróval és az ombudsmannal is, hogy megfelelő módon haladjunk támogatni tudnám azokat a pontokat, amiket felvetettünk a dokumentumban. Azt gondolom, hogy alapvetően fontos. Ez egy jó... Az ötödik cikket kellene alkalmaznunk, amely azt tartalmazza és írja elő, hogy a munkaadóknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy biztosítani tudják az egyenlő elbánást. Ez olyas valami, amit el kell végezni a munka valamennyi területén. Amíg, ha megnézzük a fogyatékkal élő személyek jogait, ez az EU jogban szerepel az egyenlő elbánás, és az ENSZ bizottsága is ezt vitatta meg az ötödik cikk értelmében azért, hogy a diszkriminációval szembe tudjunk szám, szállni. Igénybe kell venni az összes rendelkezésre álló eszközt és intézkedést, hogy elérjük a céljainkat. Nagyon fontos, hogy észszerű alkalmazási kereteket biztosítsunk a dokumentumban. Így tudjuk elérni, hogy minden nemű diszkrimináció háttérbe szoruljon azt gondolom, hogy ez olyas valami, amelyet a politikának előtérbe kell helyeznie. Örülök az együttműködésnek az előadóval a továbbiak során, mert így tudjuk biztosítani, hogy a tagállamokban és az EU joganyagában az egyenlő elbánásban haladni tudjuk. Verina Ronyakari következne, de pillanatnyilag nincs itt. Tatjana Stankova szintén nincs itt a zöldek képviseletében. Laura Adjéa a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm Weber kolléganőnek az elvégzett munkát a hét ponthoz, amely itt elhangzott, annyit tudok mondani, hogy összességében egyetértünk, a nagy általánosságban, és hogyha alaposabban megnézzük a dokumentumokat, akkor majd még lesznek a részletekre vonatkozó módosítási javaslataink. Az egyik, ahol mindenképpen külön egyetértünk, az a tudatosítás, méghozzá a áldozatok esetében, diszkrimináció áldozatai esetében milyen jogaik vannak, és hogyan lehet támogatást biztosítani számukra abban, hogy a jogaikat végrehajtassák. El mögött állunk egyértelműen valamennyien. Még egy dolog, amit szeretnék aláhúzni itt, az, az iskolarendszerek, az oktatási rendszerek szerepe a legkorábbi időszaktól kezdve képesnek kell lenni itt megfelelő tudást terjeszteni, hogy a személyek jogára felhívjuk a figyelmet, hogy hogyan lehet ezeket a jogokat érvényesíteni, hogyan lehet, hogy hol várhatnak segítséget, és nagyon fontos ez a családon belül is, hogy tisztában legyenek ezekkel a jogokkal. Két dolgot szeretnék még felvetni a társadalmunkon belüli változások kapcsán és a jelenlegi társadalmi helyzetre reflektálva. Ami a migrációs mozgásokat illeti, itt is végig kell gondolnunk, hogyan tudjuk biztosítani itt az egyenlő elbánást, hogyha egy olyan szakaszban járunk, amikor éppen a munkakeresés kerül előtérbe, már csak a migránsok körében is. Egyszerűen azt látnak el, hogy a migráció jelen van, ez a jelenség a új politikai forgatókönyvek, a geopolitikai forgatókönyvek része, ez itt van Európában. Egy további javaslat, amit szeretnék megtenni, és erről még folytathatjuk majd a vitát, az az a kérdés, hogy hogyan szeretnénk közelíteni azokhoz, akik nem részesei a munkavilágának, hogyha ilyen emberek kikerülnek például a börtönből, és nem találnak munkát, hogyan tudjuk őket segíteni oly módon, hogy már a korábbiakban egy átnevelés történjen, egy fajta rehabilitáció történjen a büntetés alatt is a munkavilágára való ráhangolás keretében. Vannak tapasztalataim ezen a területen, és hát az olasz államban ez nem túl sűrűn fordul elő, hogy ilyen irányba mozdulnának el. Talán érdemes lenne erre is külön rákérdezni még. Ennyit szerettem volna még hozzáfűzni. Itt más kollégákkal együtt működve dolgozunk ezen, és kértük, hogy az Európai Bizottság nézzen körül ezen a területen, mert az Európai Bíróság előtt perfolyik folyik az ötödik cikk alapján, az irányvel alapján, amely azt tartalmazza, hogy létezik egy kötelezettség arra, hogy igyekezzünk visszavezetni az embereket a munkavilágába, például a fogyatékkal élő embereket is. És ez egy kötelesség, mint mondtam, időközben eltelt 16 év, és még mindig ott tartunk, hogy ilyen jellegű körülményeket nem teremtettek meg. Nem csak arról van itt szó, hogy egy jogot nem ismernének el, nem arról van szó, hogy egy konkrét jogot nem ismernek el, hanem arról van szó, hogy az elismerés mellett, vagy azon túl lehetőséget kell teremteni arra, hogy valaki éljen az idevágó jogával ha nem gondoskodnak arról, hogy a jogot érvényesíteni lehessen például a munkahoz való hozzáférésben, akkor sok értelme nincs, hogy nyilatkozatokat tegyünk. És 16 év után Olaszország az irányelv egy részét még mindig nem ültette át. Ilyen értelemben csatlakozom Weber kolléganőhöz, amikor azt mondja, hogy egy folyamatos visszajelzésre van szükség a tagállamok részéről a végrehajtásról. Mert a végén fel kell tennünk a kérdést, hogy nem lenne jobb esetleg egyszerűbb előírásokon dolgozni. Azt hiszem, hogy itt ezt végig kéne gondolnunk, hogy adott esetben szükség van -e egy rendeletre. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm szépen. Zsdanuka, Zsdanuka kolléganő, Tatjana hát Zsdanuka mégis megérkezett. Kicsit kor előre szaladtunk a munkánkkal, de kezdben megérkezett. Gratulálni szeretnék Renátének a javaslatothoz, a struktúrához. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon jó munka lesz. Néhány megjegyzésem lenne arra vonatkozóan, az egyenlőségre vonatkozó adatok hiányával kapcsolatban. Ez most nagy kérdéseket vet fel természetesen, és mivel nem az összes tagállam rendelkezik ezekkel az adatokkal, illetőleg ha rendelkeznek is az adatokkal, akkor kérdésesek az eredmények. A végrehajtási struktúrák kutatásokkal kapcsolatban nem nagyon terjedtek el az ismeretek. Bizonyos tagállamoknak vannak kötelező eredményeik, mint például az én tagállamom is ezzel a helyzet, Lettországról beszélek. Az adatok tehát elérhetőek a statisztikai, statisztikai ügynökségünknél amikor jelentések készülnek. Amikor itt két évvel ezelőtt a szakbizottságban már dolgoztam, a rendeletmódosításon az Eurostat adatgyűjtésével kapcsolatban szintén foglalkoztatási adatokról van szó, például az adhok módulokról kapcsolatban én akkoriban javasoltam eh, szakbizottságnak eh, az árnyék előadókkal együtt, hogy ezeket a pontokat is vegyük fel opcióként a kérdőívekbe. Kevés frakció támogatta akkoriban ezt a felvetésemet és nem sikerült a szavazáson keresztül vinni az akaratunkat, vagy a javaslatunkat. Máig azt gondolom, hogy ez egy hiba volt. Ha adatokat akarunk, akkor meg kell teremteni a körülményeket. Akár opcionális módon is, hogyha ki akarja tölteni ezeket a pontokat, például az etnikai hovatartozásról, a vallási hovatartozásról, stb. és egyéb ilyen kérdések is vannak. Miért ne lehetne ezt feltölteni? És akkor legalább lennének adataink az ilyen statisztikákhoz is. De ez nyilván a jövőre marad. Nagyon sajnálom. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy mindent el fogunk követni. Köszönöm. Köszönöm szépen az árnyék előadók közül az utolsó Picotto kolléganő, de Dominik Marten képviseli őt a mai napon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon jó ez a téma. Nem lehet jobb témát választani, mint a diszkrimináció elleni harcot. De itt milyen diszkriminációról beszélünk tulajdonképpen? Óvatosságra inteném őket itt a PC kapcsán, és az egységes, mindent egy kalap alá vevő gondolkodás ellen inteném önöket. Ugye nagyon sokszor beszélünk pozitív diszkriminációról is, Gyakran ez azt jelenti, hogy az idegeneket részesítik előnyben. A gyakran használjuk ezt a fogalmat különböző országokban, és néha már a fogalom ki is üresedett. Ön, ön is tudja, előadó asszony, hogy ö, hogyan használják, és hogyan élnek vissza gyakran ezzel a fogalommal, az o- saját országában is ö, látszódik ez a jelentés, és ez egyszerűen azt jelenti a gyakorlatban, hogy ö, az emberek jogai védelme során az történik, hogy itt, itt tulajdonképpen majdhogy nem feszültségek bosszúszolmű keretkezik kérem, ne essenek ebbe a hibába, ne alakuljanak ki frontok, és a, a többi ö, állampolgárunk is nagyon gyakran mm, a rasszizmus és a diszkrimináció áldozatává válik teljesen önhibáján kívül. Én önt óva inteném, ez egy olyan fajta beszédforma, a, a, ön ugye ezt nacionalizmusnak, populizmusnak nevezi, de nem hiszem, hogy ez helyes. Itt gyakran az történik, hogy már másodrendű állampolgárokká válnak az, ország, az országok polgárai a saját országokban azért, mert az idegeneket pozitív diszkrimináció kötelezettségével előnyben kell részesíteni. Kérem, kérem, könyörgök önnek legyen óvatos. Kollégi Martin, gestatten Sie mir. kolléga, engedje meg egy személyes megjegyzést. Talán arról is kellene beszélni, hogy Franciaország az e, utóbbi száz évben hány bevándorlási hullámot élt át. Én e, Bajorországról tudom, hogy 153 ilyen hullám volt ott, és ma már senki nem tudja igazából elmondani magáról, hogy benszülött vagy külföldi származású. Én úgy gondolom, hogy én semmiképpen nem tarthatom magam másodosztályú állampolgárnak, és azokról az emberekről sem mutatom ezt el, akik háború és halál elől menekülnek Európába. Ennyit szerettem volna csak megegyezni. Köszönöm a vitát. Január 25-én lesz az eszmecsere a tervezetről. Február 23-án tárgyaljuk meg a módosítókat, és március 16-án, 17-én fogunk szavazni szakbizottságunkon belül erről a jelentésről. 14 napirendi pont következik, az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikák tárgyában Marek Plura mutatja be a módosító javaslatokat. Bitte. Dzień dobry. Szanowni Państwo, pragnę przedstawić teraz stan prac. Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretném bemutatni, hogy hogy áll a munka ezeken a stratégiákon, amelyek az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányulnak. Körülbelül 200 módosítót nyújtottak be eddig az anyaghoz. Köszönöm szépen ezeket a kollégáimnak ezek nagyban gazdagítani fogják a jelentésük, jelentésünket. Majd részletesebben is elmondom, hogy milyen módon. Egy sor módosító hasonlított egymáshoz, és sikerült 23 kompromisszumos módosító indítványt összegyúrnom ezekből. Ezeket már el is küldtem az árnyékjelentéstevőknek és a politikai frakciók tanácsadóinak volt egy ülés is már, ahol megtárgyaltuk ezeket, gyümölcsöző munkát végeztünk ott. Több mint 132 módosítót le tudnak fedni egyelőre ezek a kompromisszumok. Minden lényeges témát szeretnék végül majd lefedni kompromisszumos módosítóval. Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját. Ennek köszönhetően már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy véglegesíthessük a szöveget. A kompromisszumok által lefedett módosítók legnagyobb többsége megfelel a jelentés szellemének, és gazdagítja azt. Másfelől viszont van egy sor olyan módosító, amely ugyan megértem, hogy mi a szándék mögöttük, amelyek mégsem felelnek meg nekem. Kontulis úré például egy ilyen, amelynek megfelelően egy gyakornoki állásnak kötelező jelleggel foglalkoztatáshoz kellene vezetnie, ahelyett, amit én gondoltam, vagy én tervezek, hogy vezethetne hát én úgy gondolom nem mondhatjuk ki azt, hogy minden gyakornoki állásnak á, gyakornoki állásnak foglalkoztatáshoz kellene kötelező jelleggel vezetnie, hiszen ez a maguknak, a fiataloknak sem felelne meg. Hogyha valaki gyakornoki állást keres, akkor sokszor csak a pénzkeresés vagy a tapasztalatszerzés számára a legfontosabb, nem pedig az, hogy utána aztán azon a vonalon folytassa a karrierjét. A gyakorlati gyakorlat, gyakornoki állás nagyon gyakran arról szól, hogy az ember egy kicsit jobban megismeri a lehetőségeit, megismeri saját magát, hogy mi a legérdekesebb, legfontosabb számára, és nagyon sokszor egy ilyen állásban az emberek pontosan azt arra jönnek rá, hogy nem ezen a téren szeretnének dolgozni. 52-es módosító és mások is arról szólnak, illetve az, másokkal az a problémám, hogy túlságosan részletesek és helyi projektekre utalnak, úgyhogy ezeket szinte nem tudom elfogadni. Illetve a lehetséges finanszírozási forrásoknak csak egy részét említik meg, ez pedig túlságosan leszükítené a munkánkat. A 64-es és a 199-es módosító gyakorlatilag megsérteni a szubszidiaritás elvét, és beleavatkozna a tagállamok jogkörébe úgy, hogy ezt sem tudom elfogadni. 259-es módosító bizottó kollégától, ezzel sem értek egyet, azzal sem, hogy a készségfejlesztésre vonatkozó stratégia csak az európai politikák kudarcát eltakarandó fügefa levél lenne. Nagyon sok javítani való van a jelenlegi munkaerőpiaci helyzeten, de azt azért nem jelenthetjük ki, hogy a készségek szempontjából teljesen kudarcot vallottunk. A készségek elsajátítása pontosan kulcsfontosságú annak érdekében, hogy az európai munkaerőpiaci helyzetet fejlesszük. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok a felmerült kérdésekre, hogyha ezek van lennének. Köszönöm szépen. Ria Pétra Kompula Nátri lenne a következő, de őt nem látom. A szocialisták nevében más sem jelentkezik szórára, akkor Jana Citnánszka a következő az ECR nevében, aki hozzászólhat. Tessék, Jana! D'abord, je voudrais remercier. Köszönöm szépen először is köszönöm eh, Fora képviselőasszonynak ezt a jelent, eh, képviselőnek ezt a jelentést, ami szerintem nagyon magas színvonalú, és nagyon értékeltem az együttműködő munkánkat, és a dokumentum tekintetében. Szeretném kiemelni azt a három aspektust, ami szerintem nagyon fontos. A kompromisszum részét is képezi ez a három aspektus, de a módosítók is ezekkel foglalkoznak. Flora úr is említette ezt, ezek még tovább javítják a jelentés színvonalát. Először szeretném kiemelni, hogy minden tagállamunknak arra kell törekednie, hogy a gyermekek és az ifjú emberek innovatív szellemben tanuljanak az oktatás egész ö, ö, összes éve során, és arra kell törekedni, hogy gyakorlat információkat is kapjanak az a kapcsolatban, hogy a vállalkozásokban, a vállalatoknál hogyan tudnak elhelyezkedni, és pontos munkahelyeket is teremteni. Plara úr már kihangsúlyozta, hogy az oktatás, illetve az egyes tagállami oktatási szakpolitikák nagyon jelentősek, vagyis beszélni kell az egyes tagállami képzési rendszerekről, és egyetértek személyesen azzal is, hogy a konkrét tapasztalattal rendelkező szakértőket kell bevonni ebbe a munkába az NGO-kat, a vállalkozások képviselőit és a civil társadalom képviselőit is, őket is be kell vonni az oktatásba, de nagyon óvatosnak kell lennünk, lennünk, nem szabad a szubszidiaritás elve ellenében mennünk itt. A második dolog, szeretném kihangsúlyozni azt, hogy nagyon kevés a kompetens személy az ilyen orientációs képzésekben, és az előadó is kihangsúlyozta többször a jelentésében, hogy az emberi erőforrások területén még nagyon komoly hiányosságok vannak. Valóban egy folyamatosan mozgó világban élünk, és az a munkaerőpiac és a munka piaca úgy fejlődik, hogy mi sem tudjuk, senki nem tudja, hogy néhány év múlva mire lesz szükség. Úgyhogy az orientáció nagyon fontos, és a rugalmasság. Még egy dolog, szerintem ez különösen fontos, ez a szívügyem, a, mégpedig a fogyatékkal élő emberek, illetve a hátrányos helyzetű térségek lakói azt hiszem, hogy nagyon keveset foglalkozunk ezekkel az emberekkel a különböző jogi aktusokban és jelentésekben, és meg kell adni a lehetőséget, hogy ők is kibontakoztathassák a tehetségüket, hiszen ez a társadalmat szintén gazdagítja. Ez a három pont, amit szeretem volna kihangsúlyozni, és még egyszer köszönöm ezt a jelentést. Nagyon örömmel állok a további együttműködés elébe. Danke sehr. Köszönöm szépen. És most következik Mia Pétra Kumpulanátri, mert már megérkezett. Tessék, átadom a szót. nagyon szeretnék eh, többet, több időt itt tölteni, de sajnos az itrében árnyék jelentéstevő voltam az egyik témában, és ezért nem tudtam előbb jönni. Köszönöm Plura úrnak az együttműködést, a módosítókon folytatott munkát. Megpróbálunk olyan kompromisszumokat találni, amelyek mindenki számára elfogadhatóak, és jó jelentést kidolgozni. Megnézzük az egész gazdasági helyzetet, hiszen teljes nagyságában kell ezt megtekinteni, a fiatalok helyzetét nézve. Nagyon sok olyan ország volt, amelyek hatalmas problémákkal küzdködtek, és sajnos egy ilyen válsághelyzetben pontosan az oktatás sínyli meg először a megkurtítások hátrányait, és a fiataloknak sokkal nehezebb munkaerőpiacra betörni, állást kapni, márpedig, hogyha állásuk nincs, akkor az egész fiatalságuk sokkal ö, nehezebben telik, már pedig ők Európa jövője úgy, hogy ö, kell segítenünk nekik, nem csak abban, hogy legyenek a munkaerőpiacon elérhető munkahelyek, hanem abban is, hogy segítsünk nekik megtalálni az elérhető munkahelyeket. Természetesen a gyakornoki állásokat is támogatom, és úgy gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos, a gyakornoki állásokkal kapcsolatos megfogalmazást is meg tudjuk majd valahogy, ki tudjuk majd valahogy alakítani. A legérzékenyebb csoportokat, társadalmi rétegeket sem szabad elfelejteni, nagyon sok hátrányos helyzetű embernek még nehezebb munkát találni. Az oktatás és a vállalatok kapcsolata, valamint a fiatalok és a vállalatok kapcsolata is nagyon fontos. Én ezzel kapcsolatban egy szemináriumot is szerveztem, ahol az egyetemek alkalmazott tudománya foglalkozó szakain eh, próbáltunk fiatalokat találni, akiket már az ottani tanulás során meg, megpróbálunk elérni, és én úgy gondolom, hogy ez például nagyon jó ötlet annak eh, elérésére, hogy a fiatalok kapcsolatba kerüljenek a vállalatokkal, és hogy értékeljék a, a tanulást. Most ön, én úgy gondolom, hogy generációkat nehéz megérteni, de én úgy gondolom anyaként is, hogy a fiatalok, akik most tableten és mobiltelefonon élnek gyakorlatilag, ők egy egész más életbe, egy egész más világba lépnek be, mint ahol mi vagyunk, és ezért nagyon fontos ennek, hogy ezt is figyelembe vegyük, és hogy ennek megfelelőképpen alakítsuk az oktatási rendszereinket is, hogy tényleg minél több lehetőséget tudjunk adni az új készségekkel rendelkező új generáció kezébe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Enrique Calve Sambon kellene, hogy szóljon, de ő sajnos nem tudott itt lenni. Jean Lambert sincs itt, Boyson kolléga sincs, akkor Laura Ágyéa kolléganője most a szó. Köszönöm szépen a szót, és különösen köszönöm Plura kollégának ezt az igen jó együttműködést, amit már eddig is tapasztalhattunk részéről a kompromisszumokon folytatott munka során. Köszönöm szépen, hogy a módosítóinkat figyelembe vette. És azt is, hogy amikor valami számunkra nagyon fontosat kértünk, akkor azt bevette a jelentésbe. Én úgy gondolom, hogy az iskolai előtti, és az iskola előtti gyermeknevelés és oktatás és az ezen belül biztosított vállalkozói szellemre nevelés az, ami nagyon fontos lenne, tehát hogy már nagyon korai gyerekkortól kezdve próbáljuk ezt megvalósítani, de sajnos a kompromisszumokba ez a gondolat nem került bele. Esetleg egy olyan, olyan módszerekre kellene rátalálnunk, amelyek valóban hatékonyak, de nem avatkoznak be túlságosan durván a gyermekek fejlődésébe. És ilyen módszerrel lehetne oktatni ezt a kérdést. Az oktatási szektor fejlődése olyan irányba kellene, hogy elmenjen, amely a vállalkozás kedvet, a vállalkozási képességet fejleszti és ehhez olyan oktatók is kellenek, akik a fiatalokat inspirálni tudják a vállalkozás kezdésre. Ugye nagyon sokszor ezek a bankok és a különböző pénzintézetek, úgyhogy talán őket is be kéne vonni ebbe a munkába. A gyakornoki ö, egyéb tanulói állásokat is ki kell használni, de nem olcsó munkaerő megszerzésére nem szabad visszaélni ezzel az eszközzel. Ez ugyanis nagyon fontos, jó eszköze lehet annak, hogy a gyerekeket a vállalkozásra buzdítsuk, ösztönözzük. És meg lehet, hogy vállalok egy gyakornoki állást, aztán mikor lejár az időm, akkor rájövök, hogy nem készített föl megfelelőképpen a jövőbeni karrieremre, vagy arra jövök rá, hogy mégsem érdekel engem ez a fajta munka, ezért úgy gondolom, hogy semmiképpen nem tehetjük kötelezővé az gyakornoki munka utáni állás ajánlatot, hiszen ez nem lenne kedvező. A kompromisszumokból kettőt tudunk támogatni, ezek a fiatalok számára garanciát próbálnak nyújtani. Abban a szakaszban, amikor még keresgélnek, de azért jó lenne, hogyha lenne valamiféle garancia legalább a szociális védelemre, a munkakeresés során. Ezt szeretnénk megoldani. Nagyon fontos számunkra az, hogy amikor erre európai forrásokat használunk fel, akkor azt megfelelőképpen ellenőrizzük is. Nagyon sokszor a tagállamok kapnak ugyan lehetőségeket az európai szintről, de nem használják ki ezeket a lehetőségeket, illetve a pénzekkel gondatlanul vagy akár gyanús módon bánnak. Következő kérdés a KKV-kre háruló adóterhek, amelyek szintén fontosak számunkra. A fiatalok ugyanis a vállalkozás indításkor sokszor ebbe az akadályba ütköznek. Márpedig, hogyha szeretnék fejlődést elérni, akkor fontos lenne az adóterhek könnyítése, illetve az adórendszerek összehangolása. Már korábban is kértem azt, hogy legyen az ezzel kapcsolatos oktatáshoz ingyenes a hozzáférés, de mivel ez a szubszidiaritás alá tartozó téma, ezért a tagállamok ellenállása leállítja ezt. Márpedig én úgy gondolom, hogy állampolgári kötelesség lenne, hogy ha valahol, a, valahol akadályozva van a az oktatáshoz való hozzáférés, akkor azt akár európai szintről is próbáljuk meg megszüntetni. Köszönöm szépen a nyílt és gyümölcsöző együttműködést. Köszönöm szépen, Dominik Matán a következő. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni a dicsérő szavakhoz az előadó felé, és emlékszem a júliusi bizottsági ülésen már akkor is gratuláltunk Flora úrnak ehhez a munkához, a német tolmácsolás valahogy elveszett, mondja az elnök. De most, most már rendben van. Elnézést. Akkor megint kezdjem előről? Az egészet? Nos, akkor én is szeretnék csatlakozni a dicsérő szavakhoz. Kiváló munkát végzett az előadó, és arra is emlékszem, hogy amikor Flora úr júliusban bemutatta a munkát a szakbizottságban, teljes mértékben támogattuk ezt a munkát, és itt nagyon fontos az, hogy az, a fiatalok körében a munkanélküliség ellen való harc mindannyiunk szívügye. Nagyon sok módosító ö, is volt, és egy dologra emlékszem, nem tudom, hogy mindenki egyetérte velem. Van egy a, a 16A módosító, amiről szeretnék beszélni. Itt a szakmai gyakorlatról van szó, ahol ismételten részt vehetnek alvállalkozás formájában a fiatalok. Azt hiszem, hogy ezzel a módosítóval mindenki egyetért, és egyértelmű volt az előadó részéről is, és mások részéről is, hogy ez így helyes, de volt egy ellenvetés, ugyanis az előadó nem volt kompromisszumra hajlandó, a T kompromisszum ezért nem is került bele a szövegbe, mert az előadó nem volt hajlandó erre. Vagyis szeretném elmondani, hogy szeretnék együttműködni önnel, de az előző jelentésre én így emlékszem, és kedves kollégák, itt egy politikai diszkriminációról van szó az ellenünkben, vagyis amikor egy képviselő valamit benyújt, akkor nem, fed, nem mindenki nyújthat be módosítót, világosan kell fogalmaznunk, el kell mondanunk, hogy mit gondolunk, de én úgy látom, hogy mi akármit is mondunk, diszkriminálnak minket, elutasítják a mi javaslatainkat. Annak ellenére, hogy jó ez a jelentés, ezt el akartam mondani, hogy ez mennyire sajnálatos. Nos, én is gyakran frusztrálódom azon, hogy nagyon sok módosítót nem vesznek föl a szövegbe, de sajnos a demokrácia úgy működik, hogy mindig a többség szava dönt. Erről most nem szeretnék vitát nyitni. Nekem nem alakult ki ilyen benyomásom, hogy pont önöket diszkriminálják, de ez, ez az én személyes véleményem, ezt nem szeretném tovább kifejteni. December harmadikán lesz ezzel kapcsolatban egy szavazás, és ezzel a 14-es napirendi pontot is lezártuk. Most még a végén Berinszki kolléganő jelentése következik a be nem jelentett munka kapcsán, azonban ő csak 18 óra 15-kor jön. Addig viszont nem szeretnék szünetet tartani, ezért most csak röviden azt mondanám el, hogy az egyik utolsó Strasbourgi héten volt egy trialógus, amelyet tovább kell folytatnunk, és azonban a jogos ellenvetés miatt ezt a munkát meg kellett szakítanunk, nem szeretnénk lehet, ellehetetleníteni ezt a munkát, szeretnénk, hogy ez még lezáródjon, és a luxemburgi elnökség is a saját ciklusa alatt még szeretné, el, hogy elkészüljön ez a jelentés, ezért toldottuk ezt be, és ez a mai utolsó bejelentésem. Még ö, november 27-én 9 óra 30 és 11 óra között erről fogunk beszélni, szavazni is fogunk. Talán ö, ott ö, Portugália, Hollandia ö, is részletesebben tudnak ö, erről jelenteni. Ezt ö, a vitát ugyanis ma nagyon lerövidítettük. Maria Tissennel való vitánk ö, elég hosszúra nyúlt, vagyis még egyszer mondom, november 27-én 9 óra 30 11-ig lesz egy rendkívüli ülésünk ebben a témában, és a rendes ülésünk pedig december 3-án lesz 9-től 12.30-ig, és 14-től 17.30-ig itt Brüsszelben. Ezzel lezártuk a napirendünket ma. Mindenkinek köszönöm az együttműködést, a tolmácsoknak is köszönöm a munkát bizonyára önök sem veszik zokon, hogyha hamarabb zárjuk le ma a munkát, és mindenkinek kellemes esét kívánok. Kikapcsolódott a mikrofon <laughs> majd pillanatra, és itt kihúztam a zokot, úgyhogy nem hallottam. De most be van kapcsolva.